Allora, la parola a Mr. Nos, Diamandurosz úrnak adom meg a szót, parancsoljon. La ringrazio, signor Presidente. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a kedvességet, köszönöm a meghívót, hogy itt lestek, és most angolul folytatnám. President. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom, hogyan gondolkodom, milyen céljaim vannak az Európai Ombudsmani Hivatallal kapcsolatban. Önéletrajzom 23 nyelven rendelkezésükre áll, és ez vázolja, milyen háttérrel érkezem ide. Először is adminisztrációs háttérrel, kutatói háttérrel, Görögország nemzeti ombudsmanjaként, illetve 2003. áprilisa óta európai ombudsmanként dolgoztam. Emellett nem pártoskodó, hosszú idők óta mutatott tapasztalatomat tudom felkínálni. Mind a 27 tagállamnak köszönöm, amelyek támogatták újraválasztásomat, eh, tagjelöltségemet. Köszönöm, hogy minden politikai oldal támogatott ebben, és biztos vagyok abban, hogy egy ilyen átfogó támogatás eh, az Európai Ombudsman hitelét eh, erősíti az európai polgárok szemében is. A hozzászólásom, prezentációm érdemi részét eddigi 2005-től mostanáig terjedő ombudsmani tevékenységemre szeretném eh, koncentrálni. Három szakaszban eh, vázolhatnám ezt. Először is az Európai Intézmények és a polgárok kapcsolatának építése, másodszorban hatékonyabb jogorvoslat, hogyha a jogaikat nem tartják be az európai polgárok számára, harmadsorban nagyobb átláthatóság kezel, panaszok kezelése, saját kezdeményező intézkedések jellemezték munkámat. A legjobb gyakorlatokat az éves jelentésemben bemutattam, hogyan lehet leg, lehetett legjobban kezelni bizonyos esetekben a kisvállalkozások késedelmes kifizetésével kapcsolatban felléptem. Ösztönöztem az uniós intézményeket, hogy a túlzott bürokratikus követ, követelményektől ódják, óvják a civil szervezeteket, illetve a KKV-kat is. Serített, kértem az EPSO hivatalnak is, hogy javítsa a kiválasztási folyamat átláthatóságát, és a jelöltek kérdéseit, panaszait jobban kezelje. 2005-ben 40%-kal kevesebb volt 2008-ban 40%-kal kevesebb panasz érkezett a Lepszó ellen, mint 2007-ben. Igyekeztem a polgárok álláspontját kihangsúlyozni a döntéshozatali folyamatban is. Gyakorlatban megvalósítottam az elméletet is. Magam is a szolgálat elméletet szerettem volna alkalmazni munkám során, egyértelmű formátumot meghatározni a döntésekben. Egyértelmű angolt szerettem volna tanítatni a, a munkatársaimnak, annak érdekében egyértelműen fogalmazunk. 260 nyilvános előadást tartottam az Unióban, hogy a polgárok tudják, panaszt tehetnek, illetve melyek jogaik az uniós joga, jog értelmében jó pénzügyi költségvetési gazdálkodást igyekeztem megvalósítani a hivatalban. Létrejött az Európai Ombudsman hivatalának weboldalának érdekében, hogy hasznos és vonzó legyen mindez az összes hivatalos nyelven. Az éves jelentést lekurtítottuk, fokuszáltabbá, olvasóbarátabbá tettük, de és csökkentettük az előállítás idejét is. Emellett eh, a polgárok számára elérhető jogorvoslati lehetőségeket is igyekeztem javítani tagállami, illetve uniós szinten. Uniós szinten eh, gyorsabb, rugalmasabb eljárásokat igyekeztem használni. Most 30 hónap egy eh, ügy kezelése és ennek jó részét három hónapon belül zárjuk le. Egy interaktív iránymutatást is kiadtam a polgárok, civil szervezetek, egyéb szervezetek számára, hogy megtalálják mely a panaszkezelés számára a leghangsznosabb szervezet a számukra. Több mint 24 ezer 4 ezeren használták ezt januári elindítása óta az EIB-vel is egyeztettem. A beruházási bank az érintettek jobb bevonását biztosította. Emellett a kritikus és egyéb észrevételek nyitottabbá válásával igyekeztem hozzájárulni a munkához. Emellett 2008-ban létrehoztuk az Európai Ombudsman statútumát. Ombudsmani hivatalomban igyekeztem egyéb ombudsmanokkal együttműködni annak érdekében, hogy az ombudsmani hálózat egyéb szervezetek segítségével javítsuk a munkát, annak érdekében, hogy ezen kerületekben, térségekben javítsuk a polgárok helyzetét. Több mint száz információs látogatást tettem, ahol polgárokkal, nemzetközi igazgatási osztályokkal, a közigazgatással, illetve az igazságszolgáltatás képviselővel találkoztam. A hálózat minden elemét igyekszem bevonni abba a munkába, amelynek célja az volt, hogy javítsuk az uniós jogi alkalmazását a polgárok érdekében a nemzeti regionális ombudsmanokat tanácsadással segítettem, amikor értelmezési problémáik támadtak. Ez, segítettek, ez segített abban, hogy a tagállami adminisztrációkat meggyőzzük arról, hogyan kell helyesen alkalmazni az uniós jogszabályokat. Emellett jobb kommunikációt ösztönöztem a nemzeti regionális ombudsmanok, illetve a bizottság által finanszírozott szolvét hálózat között. Végezetül az átláthatóságot promováltam, nagyon sok esetet kezeltünk a 2001. év 1049. rendelet értelmében a dokumentumokhoz való hozzáférés kontextusában. Egy az Európai Adatvédelmi Biztossal egy egyetértés megállapodást írtunk alá, arra vonatkozóan az adatvédelem, adatkezelés szabályai mi Az 1049-es rendelet vonatkozásában a nemzeti kommunikációs hivatalnokokkal együtt dolgoztunk, illetve a, bizottság, a parlament szakbizottságaival, hogy segítsük ezt a területet. Emellett a hozzám fordulók 80%-ának vagy közvetlenül adtam választ, vagy úgy, hogy jeleztem, hol lehet a legjobb információhoz hozzájutni, akkor, hogyha én közvetlenül nem tudtam kezelni ezt a kérdést. Emellett a nagyon fontos elvi kérdésekben a legfontosabb ügyeket eh, hangsúlyoztuk, bizalmas információ a diszkrimináció, hatalommal való visszaélés eseteiben. Az Euróbarométer 2008 eh, májusában rámutatott arra, hogy az európai polgárok 38%-a ismeri az ombudsman hivatalát. Ez nagyon kielégítő szám, tekintettel arra, hogy ez a hivatal csak EU-s testületekre, hivatalokra vonatkoztatja munkáját. Ez a parlament nélkül nem jött volna létre, ezzel a szakbizottságával együttműködés nélkül ez nem valósult volna meg. A parlament megfelelő erőforrásokat biztosított a munka elvégzéséhez, és a bizottság, a szakbizottság az önök figyelmébe ajánlott kérdéseket gyorsan kezelte, különösen azon külön jelentéseket, amelyeket szükségesnek tartottam benyújtani. Elnök asszony, tisztelt képviselők, az uniós intézmények és testületek gyakran távolinak, személytelennek tűnnek egyfajta alszalam bürokráciának tűnnek, ha ez úgy tetszik. Ugyanakkor bizonyos vagyok abban, hogy általános megállapodás alakul ki közöttünk, amikor arról van szó, hogy az adminisztratív gyakorlatok magas minőségének megtartása nem csak a polgárok érdekeit szolgálja, hanem meglehetősen sokat tesz, hogy ezeket a problémákat kezelni is lehessen. Bár büszke vagyok arra, hogy milyen eredményeket értem el eddig ombudsmanként, tudom azt, hogy bizony sok minden marad, amit meg lehet és meg kell tenni ennek érdekében, hogy a polgárok teljes körülön tájékozottak legyenek jogaikról, és arról, hogyan lehet a legjobban élniük ezzel, ezekkel a jogokkal. Az uniós intézmények kéréseimre adott válaszaiból kiderül az, hogy készen állnak arra, hogy a magas szintű adminisztrációs gyakorlat eh, szabványának megfeleljenek. Ez egyértelmű abból, hogy eh, hány esetet eh, kezeltünk kiugróan rossz uniós menedzsment eh, szempontjából nagyon kevés ilyen volt, 16 ilyen jelentés született csak 14 évi működés alatt. Ennek ellenére az uniós intézmények, testületek javulást érhetnek el annak érdekében, hogy valóban szolgáltatói kultúra alakuljon ki a polgárok felé. Ezt egy olyan ombudsman segítheti, amely teljes körűen, aki teljes körűen függetlenül, nem pártoskodó eh, és méltányos módon jár el. Ez egy olyan cél, amelyet aktívan és rendszeresen kitűztem magam elé eh, hivatali időm alatt, és eh, fogadom, hogy eh, szigorúan tartom magam ehhez a jövőben is, ha megválasztanak erre a posztra. Egyébként a minden kinek megküldött kérdésekre adott válaszaimban, ez egyébként az ombudsmani választási honlapon is talál, megtalálható, három prioritást vázoltam. Először is segíteni kell abban, hogy az Unió a Lisszaboni szerződésben tett ígéreteit betartja a polgárok felé. Ez holnaptól válik valósággá. Emellett az Unió intézménye és testülete keretén belül egy szolgáltatási kultúrát kell erősíteni, és emellett az Európai Ombudsman hivatalának hatékonyságát javítani kell. Engedjék meg, hogy most kifejtsem azt, amit írásos válaszaimban már elmondtam. A minden uniós intézmény és testület fő célkitűzése a következő évek során az kellene, hogy legyen, hogy sikerre vigye a Lisszaboni szerződést, és ezzel megnyerjük a polgárok bizalmát. Az ombudsman ez úgy járulhat hozzá, hogy garanciát biztosít arra, hogy a polgárok a jó adminisztráció jogával élhetnek, és ezzel megismerkedhetnek a szerződéssel, az alapvető jogaikkal, a dokumentumokhoz hozzáférhetnek, és az ombudsman, illetve a parlamenthez fordulhatnak, ezzel élvezve és kiharcolva jogaikat. További fejlődés értelmében a szolgáltatói kultúra érdekében szeretném, hogyha egy európai jó adminisztratív viselkedési kódex jön létre, egyrészt a ombudsmanok, petíciós bizottságok, hasonló testületek legjobb gyakorlatai értelmében, emellett az Európai Bíróság ítéleteire épülve és a Lisszaboni szerződésre építve. A célunk az, hogy minden EU-s intézmény a lehető legszigorúbban betartsa ezt a kódexet az, hogy javítsuk a saját kezdeményezésű kezdeményezéseinket, illetve az ellenőrzéseinket. Mindez segíthet abban, hogy a rendszerszerű hibákat feltárjuk egy eh, helyes adminisztrációs hálózat létrehozása, egy informális hálózat létrehozása az EU-s intézményekben segíthet a legjobb gyakorlatok eh, javításában, megosztásában, illetve képzésben. Intenzíven kívánunk dolgozni az uniós intézményekkel, hogy baráti megoldásokat találjunk minél több panaszra. A, a bizottságukkal, a parlamenttel együtt kívánunk működni, ennek érdekében, hogy az információ jogát, eh, illetve információ minőségét javítsuk Mindezeken túl proaktív hozzáállást szeretnénk kialakítani jogalkotói párbeszédben, eh, nyilvános vitában beavatkozva, eh, olyan kérdésekben, mint a dokumentumokhoz való hozzáférés rendeletnek reformja, az OLAF rendelet, illetve a pénzügyi rendelet. Tisztelt képviselők, hogyha újra megválasztanak, a következő konkrét intézkedéseket szeretném javasolni annak érdekében, hogy hivatalom hatékonysága növekedjen. Szeretném megerősíteni a kapcsolatokat a nemzeti emberi jogi intézményekkel, túl az ombudsmanokon és hasonló testületeken, annak érdekében, hogy a legjobb gyakorlatokat és információkat a leg, legtágabban megosztjuk egymással. Hatékonyabban szeretnénk tevékenykedni, potenciális panasztevők felé eseményeket szeretnénk szervezni a tagállamokban, és szeretnénk felhasználni az Európai Ombudsman hivatalának, dolgozóinak tapasztalatait jobban kihasználni. Emellett a Parlament Információs Hivatát információs eszközeit is jobban szeretnénk felhasználni. Emellett rendszeres eseményeket szeretnénk szervezni EU-s érintettekkel, szereplőkkel, hogy egy folyamatos fórum jön létre a médiával, vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, egy párbeszéd keretén belül. Emellett hálózatépítő weboldalak segítségével szeretnénk bevonni a polgárokat. A parlament és a parlamenti képviselők már modellként szolgálnak ehhez. Javítani szeretném az Európai Ombudsmani Hálózat bevonását a panaszkezelési eljárásban. Végezetül szeretnénk javítani a tudás alapon az Európai Ombudsmani Hálózat, illetve hasonló testületek vonatkozásában, illetve hogy ezt hogyan alkalmazzák a tagállamokban. Tisztelt képviselők, az adminisztráció javítása a polgárok érdekében eddigi prezentációm alapját képezte ez volt a munkám lényege is, hogyha újra megválasztanak, és stratégiai tervet fogok kialakítani, amely a következő küldetéstudatot tartalmazza majd. Az Európai Ombudsman méltányos megoldást keres az európai intézmények ellen tett panaszokra, átláthatóságot ösztönöz, és egy szolgálati kultúrát szeretné megvalósítani az igazgatásban bizalomépítés a célom, a párbeszéddel a polgárok, illetve az Európai Unió és intézményei között. Remélem, hogy ez a rövid prezentáció és írásos válaszaim segítenek abban, hogy lássák, hogyan gondolkodom erről, hogyan lehet az uniós intézményeket emberi arccal ellátni, és hogyan lehet a polgárokat egy szolgálati kultúra segítségével segíteni. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, megnyitom a vitát. Grüni asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, Dimandurosz úr. Nos, visszatérve az írásos eh, válaszokra, és örülök annak, hogy ön összefoglalta ezekre adott válaszát, ahogy ön, mivel hogy ön többször betöltötte már ezt a posztot, meg szeretném kérdezni, hogy van-e valami, amit ki szeretne hangsúlyozni, amit eddig nem sikerült megvalósítani, és most meg szeretne eh, valósítani? Mik az ön céljai most? Nem féle attól, hogy ez már egy túl hosszú mandátum alakulna ezzel az újabb választással, amennyiben megválasztanánk. Miként gondolja ön az együttműködést a további intézményekkel? Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, Bosszináró. Jó, woman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt ombudsman úr, nagy örömre és megtiszteltetésemre szolgál az, hogy én itt van ma ön. Nagyon szorosan együttműködött a Peti szakbizottsággal, és így most már látják az európai állampolgárok, hogy milyen a jó adminisztráció, és milyen a rossz adminisztráció. Ez nagyon fontos, és ezt kell továbbfejlesztenünk majd. Ebben a kontextusban késze arra, hogy együttműködjön velünk, annak érdekében, hogy egy közös mechanizmust alakítsunk ki a petíciók számára, és így is növelve az Európai Ombudsman és az Európai Parlament közötti együttműködést. Köszönöm szépen. Grazie, l'onorevole Köszönöm szépen, hang is képviselőasszony. Tisztelt Ombudsman úr, elnézést kérek, hogy bizonyos fokig ismételni fogom magam, de az ön írásos és szóbeli, kifejt, igen, meggyőző kifejtésében egy olyan kérdéskör van, ami nekem és sokunknak a véleményünk kialakításában ilyen, igen fontos, viszont nem találtam hozzá a megítéléséhez fogózót ez pedig a nemzeti kisebbségek jogainak a kérdésköre. Lehet, hogy az előbb nem voltam elég világos, mert nem akartam példálózni, most így mégis megteszem. Ha mondjuk megtörténhet az, hogy az egyik uniós tagállamba megtiltják, jogszabályjal tiltják meg az ott élő nemzeti kisebbségnek az anyanyelve használatát, akkor itt egy olyan jogsérelemről van szó, ami egy, egyik oldalon közösségi, kollektív jogsérelem, de ugyanakkor ez az egyes ember jogsérelmén, fájdalmán, megfosztottság érzetén keresztül valósul meg. A kérdésem tehát az, hogy mit lehet ezzel kezdeni, Magyarán az ilyen jogsérelmek orvoslására milyen utat tud elképzelni, ami nyilván nem gerjeszti az ellentéteket, hanem a békés megoldások és a konfliktusok feloldásához vezet, de ugyanakkor mégsem fordítja el a fejét nagyon sok embernek a jogsérelme elől, ami hát az egyes embert ugyanúgy érinti, mint bármi olyan kisebbségi jogsérelem, amivel nagyon helyesen, nagy nyomatékkal foglalkozunk és ezt próbálnám én megint csak afelé a gondolat felé kitágítani, vagy kicsit általánosabb síkra emelni, hogy ez azért is nagyon fontos dolog, nem csak a jogsérelmek orvoslása és a konfliktusok oldása miatt fontos, hanem azért is, mert az Európai Unióval kapcsolatban nagyon sok emberben ez csalódottságot, cserbenhagyottság érzetet kelt, amikor úgy érzi, hogy az Unió kettős mércével mér. Mert vannak olyan jogsérelmek, amelyekkel nagyon intenzíven foglalkozik, akkor is, ha mondjuk az uniós országoktól földrajzilag távol eső földrészen történik. Ezt nagyon helyesen teszi és tesszük, hogy ezzel foglalkozunk. Csak ugyanezek az emberek nem értik, hogy akkor az ő sérelmük elől miért fordul fordítja el az Unió a fejét, mondván, hogy ehhez semmi közünk, mert ez nem nemzeti politika, holott ők azt látják, és igazuk van, hogy az ő érdeksérelmükön keresztül olyan közösségi értékek sérülnek, amire az egész unió épül, és amit mindannyian hiszünk és fontosnak vallunk, a szabadság, az emberi méltóság, a biztonság. Tehát befejezésül a kérdésem az, hogy lát-e ön esélyt a nemzeti kisebbségek sérelmeinek az orvoslására, vagy legalábbis kezelésére, a kettős mérce megszüntetésére, a különböző jogsérelmek megítélésében, és ennél egy kicsit általánosabb szinten, ami ugyanezt a kettős mérce problémáját érinti, hogy világossá tegye mondjuk az ön ombudsmani gyakorlatában, hogy mi tekinthető nemzetinek, mi közös politikának, és ne esetlegesen és önkényesen csúszkáljunk a kettő között. Köszönöm szépen. Grazie, l'onorevole Gons. Köszönöm szépen, Gönc képviselőasszony. Thank you very much. Mr. Eh, Diamandouros, thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen eh, Diamandoros úrnak a bevezetőjét, ez nagyon átfogó volt, és örülök annak is, hogy beszélt a jövőbeli terveiről, mert pont azt szerettem volna kérdezni, mit szeretne másképp csinálni, milyen változtatásokat szeretne eszközölni azután, hogy a Lisszaboni szerződés most már megvalósul. Mivel ezeket már megválaszolta, nem szeretném ezt újra feltenni, ezeket a kérdéseket. Van egy másik kérdésem is, amelyet a plenárison is feltettem már nagyon sokat beszélt arról, hogy meg kell válaszolni az állampolgárok kérdéseit. Ez egy nagyon érzékeny dolog, mert az emberek valóban várnak a válaszokra, sőt, nagyon gyorsan szeretnék megkapni ezeket a válaszokat. Lehetne még tovább is csökkenteni a válaszadási időt, hogyan képzeli ezt el, hogyan lehetne ezt véghez vinni. Köszönöm szépen. Grazie, l'onorevole Wallis. Köszönöm szépen, Wallis képviselő. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Diamandor úrnak a nagyon egyértelmű, pozitív bevezetőjét. Két kérdésem lenne. Az első, azt hiszem, hogy mindannyian elismerjük azt, hogy mennyire elkötelezett az intézmények szolgáltatási kultúrája iránt, illetve elismerjük azt az iránymutatást is, amit adott, de sokan aggódunk még amiatt, hogy az európai állampolgárok sok helyen tudnak kéréseket feltenni, írhatnak a parlament elnökének, írhatnak a bizottságnak, önnek is. Ez nagyon zavaró lehet, és mi azt szeretnénk, hogy az állampolgárok oda jutnának el, a valóban kell eljutniuk, tehát egy úgynevezett egy ablakos megoldás jó lehetne. Ön erről mit gondol? Második kérdés. A Lisszaboni szerződés értelmében most már az Európai Tanács is egy intézmény lesz. A tanács azonban ezzel nem igazán volt példaértékű az átláthatóság szempontjából. Hogyan próbál ezen változtatni? Ugyanígy a tagállamok parlamentjei is most már sokkal nagyobb szerepet kapnak a jogalkotási folyamatban. Itt ön szeretne -e bármilyen különleges kapcsolatot kialakítani a nemzeti parlamentekkel? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Oken képviselő. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a munkáját, köszönöm a bevezetőjét. Úgy gondolom, hogy sok kérdést már fel is tettek. A Lisszaboni szerződés kapcsán két új cikk is lesz, amely sokkal nagyobb jogi alapot ad számunkra ahhoz, hogy javítani lehessen az adminisztrációt az intézményekben. Mit kíván konkrétan tenni? Lesznek-e itt rendeletek, amelyekkel rákényszeríthetjük a az intézményeket arra, hogy jó adminisztrációt alkalmazzanak. Ami pedig a különböző ügynökségek eh, és intézmények nyomonkövetését illeti, hogyan kívánja erősíteni a, azt, hogy ellenőrizze, hogy mi is történik ott, hiszen szeretnénk közel lenni az állampolgárokhoz, de az ünnepség esetében ez nem mindig valósul meg. Köszönöm szépen, Csicsasztán képviselő. Diamandouros. Köszönöm, elnök asszony. Diamandúros professzor, engedje meg, hogy gratuláljak az eddig elért eredményeihez, illetve a mai erőteljes prezentációhoz is egyértelmű, hogy szeretné folytatni a munkáját. Rá szeretnék azonban kérdezni arra, hogy ön szerint mi volt a legjobb lépése vagy döntése a hivatali ideje alatt, és másodszorban mely döntés vagy lépés volt az, amelyet megvánt? és miért? Mind a kettőre vonatkozik a miért kérdés. Írásos a válaszaiban arra utalt, hogy az ombudsman kritikus, intézmény, kritikus megjegyzéseinek intézményesítésére van szükség. Hogyha már kitért erre, akkor, akkor, akkor nem szólok, de nagyon megköszönöm, hogyha ezt kifejteni. Köszönöm, Kantis képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlamentben a Pajdeli jelentésről beszéltünk már, és megnéztük ennek kapcsán az ombudsman működését és munkáját is, és nagyon pozitív értékelést adtunk az ombudsmannak. Köszönöm a mai bevezetőjét, és lenne pár kérdésem is. Az első kérdésem, tapasztalata alapján milyen problémákkal kap, ta, találkozott a nemzeti ombudsmanok esetében, hogyan sikerült megoldani ezeket a problémákat? Második kérdés, az írásos válaszában beszél arról, hogy szükség van arra, hogy hogy valóban az európai intézmények szolgáltatást nyújtsanak az állampolgároknak. Ez nagyon fontos akkor, amikor olyan szervekről van szó, amelyeknek különböző formáik, szintjeik vannak, és amelyek kicsit átláthatatlanok. Ezt hogyan kívánja elérni az intézmények esetében? Harmadik kérdésem, az állampolgárok jogait szeretnénk megvédeni, azonban véleményem szerint a Lisszaboni szerződés esetében, illetve az emberi kart esetében ez nem mindig ismert, tehát maguknak az állampolgároknak kellene ismerniük a saját jogaikat, annak érdekében, hogy esetlegesen az ombudsmanhoz fordulhassanak, hogyha valamilyen jogukat úgy érzik, hogy megsértették. Köszönöm, Szalavárkasz. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω και εγώ τον απολογισμό. Διαμάντουρος úr, Én is részt vettem az értékelésében az ön munkájának. Kiváló munkát végzett, valóban ezt el kell ismerni. De holnaptól egy új periódus kezdődik az Európai Unió számára, hiszen életbe lép a Lisszaboni szerződés, és ezzel problémák is jelentkeznek. hiszen hatékonyabbnak kell lenniünk, de hát minden intézmény szembesül majd ezzel a problémával. Úgy vélem, hogy eh, szükség van bizonyos beavatkozásra ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk mi is, illetve az ombudsman is. Látta-e azt, hogy eh, az eh, ombudsman a Lisszaboni szerződés értelmében hogyan lehetne hatékonyabb? Tehát hogyan látja ön ezt? Tehát valóban pragmatikusabbnak kell lennie. Nem csak ambíciókra, kívánságokra van szükség, hanem arra is, hogy valóban gyakorlatilag legyünk. Grazie la parola di nuovo. Köszönöm szépen, Diamandúros szúrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon, majd utána következik a Catch the Eye. Grazie de nuovo. Köszönöm szépen megint. Madame ah, je vous remercie beaucoup pour Grüni asszony, köszönöm szépen a megjegyzését és a kérdését. Nos, mindig nagyon nehéz eh, válaszolni egy olyan kérdésre, hogy mit, hogy esetleg túl sokat csináltunk, vagy nem. Nem lett nem jelöltettem volna most magam, hogyha az vol, lett volna a véleményem, hogy már túl sokat elértem. Nem. Erről egyáltalán nincs szó. Úgy gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van meg. Én úgy gondolom, hogy megpróbálja az ombudsman felépíteni egy e, e, megfelelő bizalmas kapcsolatot felépíteni az intézményekkel is, és az állampolgárokkal is. És ez egy nagyon nehéz feladat. Úgy vélem, hogyha a parlament megtisztel azzal, hogy újfent megválaszt, akkor alkalmam lenne arra, hogy elmélyítsem a már elkezdett feladatot. Hmm, azt kérdezte ön, hogy van-e még valami, amit szeretne eh, csinálni? Eh, erre azt válaszolnám, hogy továbbra is folytatom azt, amit eddig csinálna, csináltam. Ami az erőfeszítéseket illeti ahhoz, hogy közelebb jussak az állampolgárokhoz, és tájékoztassam őket a jogaikról, ez egy óriási feladat, óriási cél, nagyon nagy erőfeszítést, nagyon nagy fáradtságot igényel, és megmondom önöknek őszintén, hogy én kész állok arra, hogy megbirkozzam ezzel a feladattal. Ugyanaz a cél mindenki részéről, csak hogy hogyan esünk neki ennek a feladatnak. Ez itt a különbség. Én úgy gondolom, hogy nem szabad túlságosan szélességben dolgozni, folyamatosan a rossz adminisztráció, az áttekinthetőség, az átláthatóság kérdésével foglalkozom, és új mechanizmusokat kell kitalálni ahhoz, hogy ezeket a problémákat jobban kezeljük. És válaszolok a következő kérdésére is. Úgy vélem, hogy azt az együttműködést, amit Cliff dolgoztam, sikerült elérnem a petíciós bizottsággal, az igen gyümölcsöző és nagyon fontos, nagyon tartalmas volt. Úgy gondolom, hogy mivel holnap ratif- ratifikálják, illetve hatályba lép az európai szerződés. Ez nagyon fontos az Európai Parlament számára is, és az ombudsman számára is. Óriási lehetőségek rejlenek ebben, ugyanis az ombudsman például együttműködhet a nemzeti parlamentekkel ezentúl. Már megvan egy megfelelő együttműködési hálózat nemzeti ombudsmanokkal, és úgy gondolom, hogy ma este túl lesz lehetőség arra, hogy a nemzeti parlamentek eh, illetékes bizottságaival is fölvegyem a kapcsolatot annak érdekében, hogy megoldjam a problémákat, és a új, a Lisszaboni szerződéssel együtt életbe lépő lehetőségeket jobban ki tudjuk aknázni. Úgy vélem, hogy az, egy, az petíciós szakbizottsággal kiválóan tudtam együttműködni a múltban, és ez továbbra is számítok az önök együttműködésére. Ami a többivel való együttműködést illeti, a többi kollégával nemzet és regionális szinten, nos, ezen a területen természetesen ki fogom aknázni a Lisszaboni szerződés által kínált lehetőségeket, hogy egy még kiterjedtebb hálózatot dolgozzak ki, annak érdekében, hogy még messzebbre tudjunk eljutni, mint ahogy eddig jutottunk. A legszebb dolog ebben a feladatban az az, hogy nincsenek korlátok mindig ki lehet találni új dolgokat, mindig messzibre lehet jutni, és ez az, ami engem hajt. Ebben találom meg a szenvedélyt a munkámhoz, és a kollégáimmal együtt mindig nagyon nagy odaadással tudtunk dolgozni ebben. Úgy gondolom, hogy annak lehetősége, hogy elmélyítjük ezeket a kapcsolatokat, az előttünk kell, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy még messzebbre jussunk ebben. Mr. Bolsonaro, I... Bolsonaro úr, nagyon közvetlenül szeretnék válaszolni az ön által feltett kérdésre. Milyen lehetőség van egy ilyen közös mechanizmusra? Hát először is meg kell ismételnem az, hogy én ombudsmanként, és tudom, hogy az elődöm is nagyon merített ennek a szakbizottságnak és a parlamentnek a támogató akaratából, és úgy gondolom ez a kiindulási alap. További együttműködés, mélyebb együttműködés, és nem szeretném, hogyha úgy tűnne, mintha megakadt volna a lemez, de valóban a Lisszaboni szerződés további fejlesztési lehetőségeket kínál. Az ombudsman az Európai Ombudsman együttműködte nemzeti regionális ombudsmanokkal, mégpedig több szinten. Már is élvezzük a nemrégen létrehozott mechanizmusból, mi szerint az Európai Ombudsmanhoz ezek az ombudsmanok kérésekkel, kérdésekkel fordulhatnak, amikor az uniós jogalkotással joggal kapcsolatosan eh, értelmezési problémáik merülnek fel. Szeretném, hogyha ezt tovább elmélyítenénk, ugyanis Lisszabon most eh, parlamenti, illetve parlament közti kapcsolat lehetőségét is kínálja. Ennek segítségével a saját nemzeti kollégáimat arra ösztönözhetném, hogy az alkalmazás területén nemzeti parlamentjeiket vonják be, és ennek segítségével sokkal dinamikusabbá válhatna ez a hálózat, és természetesen egyre jobban felhívna magára a polgárok figyelmét. Már eh, használtuk a hálózat meglevő struktúráját a kérdések vonatkozásában. Van egy struktúrált fórumunk, és eh, ennek segítségével vonjuk be a regionális, illetve nemzeti kollégákat. Mondok példát is erre. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy egy betegjogi ombudsmant eh, hivatalt hozzunk létre. A betegjogok kérdése a Nemzeti Regionális Ombudsmannak jogköréhez tartozik. Úgyhogy aggasztónak találták azt, hogy most valami európai szinten hirtelen felmerül, a hálózaton keresztül, a vitaformon keresztül e, egyeztettünk, tisztáztuk ezt a kérdést, adtunk választ a kérdéseikre, és ennek segítségével szinergiákat sikerült létrehozni, amelyek egyrészt tisztázták az ügyeket, másrésztről segített ab, segítettek abban, hogy a meglevő lehetőségeket, problémákat tudatosítsuk, amelyek nemzeti szinten léteznek. Úgyhogy e, ha ezt Másképpen akarom megfogalmazni a következőt tudom adani. Nem egy közös mechanizmus szeretnék létrehozni, ehelyett inkább terjeszteni, bővíteni szeretném a meglevő mechanizmusokat, és ki szeretném használni a Lisszaboni szerződés kínálta lehetőségeket annak érdekében, hogy kiegészítsem ezeket a mechanizmusokat, hogy több szinten, több síkon tudjuk bevonni ezt a szakbizottságot, az ombudsmani hálózatot, a nemzeti regionális szinten és a nemzeti parlamenteket, annak érdekében, hogy olyan szinergiák jönnek létre, amelyek hasznosak lehetnek a polgárok számára. Ms. Hankis, um, I wish to think... Hankis asszony, Köszönöm a kérdését. Abszolút eh, átérzem az aggáját, tudom, hogy önöknél van kisebbségjogi ombudsman. Káterbach úrral, eh, amíg ebben a hivatalban volt, szorosan együttműködtem és magam is olyan részéről számsz a világnak, ahol sajnálatosan a kisebbségi jogok kérdése a régióban nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be. Úgyhogy átérzem ezt a problémát. Ombudsmanként, ha megválasztanak erre a posztra, mindent meg fogok tenni ennek érdekében, hogy foglalkozzam ezen a kérdéssel. Aggaszt ez a kérdés, és tudomásom van erről a problémáról a következő tudom menni. Európai ombudsmanként nagyon kevés olyan panasz futott be hozzám ilyen ügyekben. Általában a roma lakosság állítólagos jogsértéseivel foglalkoztunk, és jogilag az az elháríthatatlan akadály áll előttem, hogy ez mandátumon, ki, mandátumon kívül eső kérdés, ugyanis nemzet és regionális szinten kell ezeket a kérdéseket szabályozni, kezelni. Hogyha azonban a kisebbségeket védelemre szóló csoportként, tehát absztraktabban, nem etnikai kisebbségként definiáljuk, akkor az ombudsmannak viszont komoly szerepe juthat Például koralapú diszkrimináció esete. Volt nagyon fontos kezdeményezésünk, a sajátos igényekkel rendelkező, szükségletekkel rendelkező gyermekek esete, ez erkölcsileg is egy rendkívül robbanékony ügy, a parlamentnek, ennek a szakbizottságnak is bemutattam ezt a kezdeményezést, emellett nyilvános konzultációt és saját kezdeményezés kezdeményezést indítottam a fogyatékkal élők, fogyatékossággal élők esetére is. Tehát több ilyen kezdeményezés volt a részemről, amely rámutatott arra, hogy az ombudsman már nagyon aktívan részt vesz az úgynevezett védelemre szoruló csoportok problémának kezelésében. A mandátumon belül ezt az Európai Intézmény körülményekkel szemben. Úgyhogy én a magam részéről azzal válaszolnék a kérdésére, hogy készen állok arra, hogy bármely intézménnyel, vagy ezzel a parlamenttel, ezzel a szakbizottsággal, vagy nemzeti regionális szintű kollégáimmal együttműködjek annak érdekében, hogy pontosan ezt a kettős mérce elkerülést meg tudjuk oldani, amelyre ön is hivatkozott, de természetesen a, az európai intézményre szabott határokon belül az európai intézményekre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával kell ezt megtennem. Arra kérem Diamandúros urat, hogy rövidebben válaszoljon, mert már további, mert már a kácsdeájnak az idejében nyúltunk bele, tehát arra kérem, hogy rövidebben. Köszönöm szépen, elnök asszony, hát ez a problémája az ombudsmannak, hogy soka, hosszú válaszokat ad a kérdésekre. Gönc asszony a panaszok megválaszolásának határideje. Ahogy mondtam, három hónap alatt az egyszerűbb kérdésekre választ tudunk adni. Mindenképpen szeretnénk ezt az időt csökkenteni, E, ezen vagyunk a munkatársaimmal mindannyian, és remélem, hogy sikerül majd ezt végre is hajtanunk. Malisz asszony, köszönöm szépen. Hát nagyon gyorsan kell válaszolnom most már. A, az egyablakos megoldás kérdése, igen, ezt szeretnénk elérni, és szeretnénk létrehozni egy interaktív iránymutatást, amelyet már az új websájtunk fog tartalmazni, és ez az interaktív iránymutatás segítséget nyújt majd abban, hogy nehogy rossz helyre nyújtsák be a panaszt. Ezen kívül a Europe Direct-tel is együtt működtünk, tehát benne vagyunk az ők telefonos rendszerükbe, tehát hogyha ott tesznek fel kérést, akkor nem ütköznek kellemetlenségbe az állampolgárok. A Lisszaboni szerződés és átláthatóság kérdése. Igen, volt egy jelentés is ezzel kapcsolatban. Mindenképpen szeretnék az új tanácssal együttműködni. Ez a célom, hogy, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében mi nagyobb átláthatóságban működjek együtt velük. Különösképpen már beszéltem arról, hogy mennyire kihívá, ki, meg, mennyire megpróbál működni majd a nemzeti parlamentekkel és a Lisszaboni szerződés értelmében. Hauken asszony, értem a kérdését, de nem igazán könnyű gyorsan megválaszolni azt. Azt mondanám, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 298. cikke lehetne a jogalapja a jó adminisztrációnak az Európai Unióban. Hajlandó vagyok arra, hogy együttműködjek ezzel a szakbizottsággal. Úgy gondolom, ez nagyon fontos, hogy együttműködjünk, szinergiákat alakítsunk ki, és hogy így létrejön a legjobb eredmény az állampolgárok számára, és így hogyha egy jogalkotási javaslat születne, akkor abban hajlandó vagyok részt venni hogyan lehetne jobban nyomon követni. Úgy gondolom, hogy ehhez a legjobb megoldás az az, hogyha az ombudsman még intenzívebbé teszi az erőfeszítéseket, és pont ezt próbáltam leírni önöknek, hogyha megválasztanak újra, akkor egyre inkább az intézményekre szeretnék koncentrálni, beleértve az ügynökségeket is, és szeretném növelni azt, hogy a szolgáltatás kultúrája, kultúráját valóban megvalósítsák az állampolgárokkal szemben. Csicseszter úr, köszönöm szépen a megjegyzését. A legjobb döntésemről kérdezett. Azt hiszem, hogy a legjobb döntésem, vagy talán a legjobb döntésem az a sajátos igényű gyerekekhez kötődött, ekkor eh, tudtam egy olyan kérdéssel foglalkozni, amely szociális szinten nagyon fontos kérdés, a gyerekek oktatása, ez nagyon fontos volt, és nagyon büszke vagyok erre a döntésemre. Amit megbántam, megpróbálom elkerülni ezt a, nem próbálom elkerülni ezt a választ, de több dolgot is megbántam. Például azt, hogy nem tudtam jól elmagyarázni az álláspontjaimat néha a szakbizottságuknak, például a képviselő költségtértéseit illetően, ezeket nagyon fontosnak tartottam, mert az Európai Parlament a nagyobb átláthatos, átláthatóságot szeretett volna, ezt teljes mértékben támogattam. És itt nem, nem tudtam megfelelően képviselni, elmagyarázni az álláspontomat, és ezt sajnálom. Hogyan lehetne intézményesíteni a nyomonkövetést? Ezzel kapcsolatban már elég sok ö, mindent elmondtam, de a munkatársaimat is arra ösztönzöm, hogy legyenek kapcsolatban regionális nemzeti szinten az illetékes hatóságokkal elnök asszony, most nyelvet váltok. Köszönöm szépen. Már elmondtam, hogy mindenképpen figyelembe veszem az önök kérését. Úgy gondolom, hogy már választattam arra, hogy hogyan kívánok együttműködni a nemzeti ombudsmanokkal, illetve regionális ombudsmanokkal. Nem szeretnék erről többet mondani. Az a kérdés, eh, ami a szolgáltatás kultúrájához kapcsolódik. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, eh, ahol már elég sokat elmondtam, de mindenképpen fontos az, hogy ezt tovább fejlesszük. Együtt kell működni az Európai Ombudsmannak eh, azokkal a szervekkel, amelyek eh, itt szóba jöhetnek, például a bizottsággal, a főigazgatóságokkal, vagy a további szolgálatokkal is. Hogyan lehetne az eh, állampolgárokat jobban tájékoztatni a jogaikról? Úgy gondolom, hogy Lisszabon minden lehetőséget megad erre, a nemzeti parlamenteket is be kell kapcsolni, hiszen a nemzeti parlamenteknek ebben kulcsfontosságú szerepe lesz. Kellemek lesz úrnak, azt szeretném mondani, már, már tulajdonképpen válaszoltam arra, amit kérdezett. Úgy gondolom, hogy Lisszabon nagyon sok lehetőséget nyújt az ombudsmannak arra, hogy sokat tegyen az állampolgárok számára. Remélem, hogy majd újra megválasztanak ennek érdekében. Lerátti. Köszönöm szépen, Rápte képviselő a KCDI eljárás szerint. Κύριε Διαμαντούρο, θέλω να σας συγχαρώ για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα. Először is gratulálni szeretnék az eddig elvégzett munkájáért. Gratulálni szeretnék további dolgokért is. Mégpedig, hogy milyen teljes és őszinte válaszokat adott a bizottságnak. Két megjegyzésem lenne. Amikor válaszolt arra a kérdés, hogy mit kell tenniük az intézményeknek azért, hogy jobb szolgáltatást nyújtsanak az állampolgároknak. Ön hat pontot emelt ki, és ezek között két nagyon fontosat láttam. Először is az állampolgárok tájékoztatását a saját jogaikról és a jogok védelméről, másodszorban pedig a magyarázata annak, hogy mi történik, illetve hogy mi csináltak, és mi történt, és ezt a magyarázatot, ezt a leírást a kérelmező nyelvében kell leírni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos kihangsúlyozni az európai gondolatot. Az ön tapasztalat alapján, meghallgatva az ön válaszait, és kihangsúlyozom, hogy ezek a válaszok nagyon őszinték voltak. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos munkát végzett Valederek képviselő. A magam részéről csatlakozom a kollégákhoz azzal, hogy azt mondom, hogy a 2008-as jelentés egy alapvető, egy mérföldkő volt, nem csak mint görög, de nem csak azért, mert görög vagyok, de alkalmam volt együtt dolgozni az ombudsmannal, aki szintén görög, hanem európai képviselőként is egy jelentést készítettem egy másik európai intézményről, és ez, az intéz, ez a bizonyos intézmény egy görög eh, vezetése alatt állt, és számomra egy nagy megteszéltetés volt, hogy ezt a jelentést elkészíthettem. Rátérek a kérdésemre. Ön nyomozatokról beszélt. Milyen területen történtek ezek a kérdések? Köszönöm szépen kedves kollégáknak a kérdéseket. Szerencsére nincs, nem jó a megvilágítás, szerintem nem láthatják, hogy mennyire elpirultam a dicséretek hallatán. Rápti kollégá, eh, képviselő úrnak azt mondanám, hogy az ombudsman kötelessége, hogy őszinte legyen. És ezért őszintén válaszolok, megpróbálok megfelelni mindig az őszintesség követelményeinek. Mindig, egyszerűen. Úgy gondolom, hogy az ombudsmannak ez kötelessége. Kötelessége, hogy kommunikáljon a lakossággal, a lakosság által érthető nyelven. És ezért megpróbálom mindig a legérthetőbb módon szólni az emberekhez, a leghető leg egyszerűbben szólni. És remélem, hogyha megkapom ezt a eh, tisztséget, akkor a továbbiakban is ezt fogom tenni. Paledeli kollégának válaszolva, a vizsgálat nagyon fontos eszköz az ombudsman számára. A vizsgálatokat fontos kérdésekben kell eh, lefolytatni, főleg az olyan jogsértéseknél, ahol specifikus kérdések merülnek fel, illetve az alapvető emberi jogok sértésénél, akkor is, hogyha csak egyetlen egyénről van szó. Ezt az eszközt felhasználtam, és a jövőben is fel használni a vizsgálatokat, pontosan azért, hogy kihangsúlyozzam, olyan problémákat, amelyek fontosak lehetnek mások számára is, abban a szellemben, hogy segítsek az állampolgároknak. Nos, hárken képviselő időn túl kért szót, de mivel, hogy egy percünk van még, Diamandoros úr kap egy egy percet. Parancsoljon. Thank you, I'll be very brief. First of all, I want... Köszönöm. Egész röviden. Elnézést, hogy nem voltam végig itt a meghallgatása során. Nem, tiszteletlenségem jeléül, de hát eh, sok mindent kell tenni ebben a házban, néha egy időben. Lenne egy megjegyzésem azzal kapcsolatban, hogy ön is megemlítette a képviselői juttatás kérdését. Egyébként ez tiszteletemértő dolog. Az emberek, hogyha nem tudják felvetni a kemény kérdéseket, akkor az egésznek semmi értelme. Ezt nagyon pozitív dolognak tartom, tehát ez két rövid megjegyzést engedjenek meg. Említette azt, hogy nem csak saját nyelvükön, olaszul, görögül kell beszélni az emberekhez, hanem világos nyelven. Ez nagyon fontos. A polgárok ugyanis nem tudják, mi a különbség az intézmények között. Nem tudják az egyes intézmények hogyan dolgoznak, úgyhogy ez alapvető fontosságú. Azt hiszem, hogy az időnek vége de tudom, hogy bizonyos előrelépést elért ezen a területen, de vannak-e további tervei annak érdekében, ahogy már elhangzott, hogy a polgárok eh, tényleg megértsék a nekik adott válaszokat, és emellett, hogy a megadott válaszokban ne ígérjünk többet a polgároknak, mint amennyit végül teljesíteni tudunk majd. Thank you very much. I, I appreciate you. Köszönöm Nagyra értékelem a megjegyzéseit, és köszönöm szépen, hogy a juttatásokkal kapcsolatban elmondtam azt, amit mondott. Ami a kérdését illeti, a következőt mondanám erre. A jó adminisztráció lenyűgöző eleme az, hogy nyitott végű. Ha valami nyitott végű, akkor óriási proaktivitási potenciál húzódik ebben hogy magam részéről abszolút eh, érzem azt, hogy nem szabad túlnyúlni a lehetőségeken, de úgy, is, úgy érzem ugyanakkor, hogy bőven van potenciál arra, hogy a polgárok érdekeit eh, kreatívan, eh, proaktívan tudjam képviselni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeztetést, hogy egyensúlyra kell törekednünk, az alulteljesítés és a túlteljesítés között valahol meg kell állni. Én Általában fordítva szoktam eljárni, kevesebbet ígérek, és ha lehet ennél többet teljesítek. Minden esetre értékelem a figyelmeztetést, és az a szándékom, hogy egyszerű nyelvvel dolgozzam. Egyébként itt is a csillagoség, a határ, attól függ, hogy az ember hogyan közelíti ezt meg. Ezt prudensen, óvatosan, figyelmesen kell megközelíteni, de ugyanakkor kreatívan és proaktívan. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Mr. Diamanduros. Eh, Köszönöm Diamanduros úrnak a hozzászólásait. Elköszönünk, és rátérünk az utolsó jelöltre. Mr. Monet. Monet, úrát szólítom. Place Mrs. Mazzoni. Uh, we welcome Mr. Monet. Üdvözöljük Monet urat körünkben, és megkérjük, hogy mondja el prezentációját. For the next 15 minutes. 15 percben.